jegyzőkönyvében megtalálják, és amíg a jegyzőkönyvet elfogadják, addig felszólalhat ez ellen bárki. A következő napirendi pont a bizottság alelnökének eh, az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az Egyiptomban kialakult helyzetről, és eh, Eston asszony képviseletében most Mavroyannis úr kap szót. Mr. President, Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Első ízben történt a történelem során, hogy az egyiptomiak kifejezhették akaratokat, és békés úton megválaszthatták azt a szemét és azt a projektet, amelyhez a reményeiket fűzik, és amely remélhetőleg megfelel majd elvárásainak. A június 25-i általános ügyek tanácsa foglalkozott a békés választások ügyével, amely fontos lépés a békés átalakulásban Egyiptomban. Bározó elnök Catherine Ashton és más európai vezetők is gratuláltak az egyiptomiaknak és az új elnöknek, amiért ilyen hatalmas történelmi eredményt értek el. Az Európai Unió választási missziója és az akreditált civil társadalmi szervezetek nem számoltak be nagyobb, szisztematikus jogsértésekről, amelyek megváltoztathatták volna a választások kimenetelét. Az Európai Unió delegációja fontos szerepet játszott abban, hogy koordinálja és tanúként szerepeljen a választásokon Kajróban. Rendkívül fontos, hogy Morsi elnök vezetésével minden Egyiptomi élhet majd demokratikus jogaival, alapvető szabadságjogaival, és hogy egy független, aktív civil társadalom virágozhasson. Üdvözöljük azokat a nyilatkozatokat is, amelyeket az egyiptomi hatóságok tettek, valamint amelyek Morsi elnök is tett, amelyek arra vonatkoznak, hogy Egyiptom betartja nemzetközi megállapodásait. Az egész régió biztonsága, békéje, a közös szomszédságunkban az Európai Unió és Egyiptom közös célja. Az Izrael lel fenntartott béke nagyon fontos ebben a tekintetben. A megállapodás az egyiptom-izraeli kapcsolatokban vonatkozóan továbbra is hatályban marad az új elnök nyilatkozata szerint. Biztosak vagyunk abban is, hogy az új egyiptomi hatóságok továbbra is konstruktív szerepet játszanak abban, hogy megoldást találjanak a régió kihívásaira, beleértve a palesztin megbékélést is. Az átmenet folytatódni fog, egy mély és fenntartható demokrácia felé vezető úton halad tovább az ország, amely megfelel majd az egyiptomi elvárásainak. Az út hosszú, de Egyiptom sohasem fog visszatérni a múlt gyakorlatához, nincs visszaút. A június 17-én kiadott alkotmányos nyilatkozathoz fűzött eh, függelék, eh, valamint a parlament alsóházának felosztatása aggasztó. A fegyveres erők eh, tanácsa tulajdonképpen jogalkotási jogosítványokat bizonyított magának, és a demokratikusan megválasztott elnök fölött is vannak jogosítványai. A június 25-i tanácsülésen aggájaikról számoltak be a tagállamok. Catherine Ashton továbbra is szoros kapcsolatokat tart fenn az egyiptomi hatóságokkal. Minden érintett félnek megoldást kell találnia, amely lehetővé teszi a hatalom teljes átadását egy demokratikusan megválasztott polgári hatalomnak, amilyen gyorsan csak lehet. Ennek kontextusában Morsi azon bejelentett szándéka, ami szerint egy inkluzív kabinetet szeretnek ki nevezni, amely minden politikai erőt képvisel Egyiptomban, nagyon is üdvözlendő. Ez nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy létrejön egy nemzeti konszenzus, amelyre szükség van egy nagyon érzékeny átmeneti időszakban. Az elkövetkezendő hónapoknak hatalmas szerepe lesz abban, hogy egyébként elfogadjon egy alkotmányt, és előfordulhat, hogy új választásokat is ki kell írni. A demokratikus átmenet egyik legfőbb eleme, hogy biztosítani kell, hogy mindenki részt vehessen a szociális és társadalmi, a társadalmi és politikai életben, félelem nélkül, politikai hovatartozás, nemi, vallási hovatartozás és meggyőződése való tekintet nélkül. Egy alkotmány jellegéből adódóan egy olyan alapvető megállapodás vagy szerződés, amelynek inkluzívnak kell lennie annak érdekében, hogy mindenki, minden polgár számára legitim és elfogadható legyen. Ezért arra számítunk, hogy az új alkotmány rendelkezései elsősorban megvédik majd minden polgár alkotmányos alapvető polgári jogait és alapvető szabadságjogait, továbbá a rendőrséget és a katonasságot, illetve a hadsereget civil, demokratikusan megválasztott civil hatóságok felhatósága alá helyezi, és garantálni fogja az igazságszolgáltatás működését. Egyiptom számíthat az Európai Unió támogatására, amikor megpróbál megoldásokat találni az összetett gazdasági és társadalmi kihívásokra, amelyekkel szembesülnie kell. Szeretnénk mindenképpen egy gyümölcsöző együttműködést folytatni az új elnökkel és a jövőbeni kormányzattal is, azzal a céllal, hogy tovább mélyítsük kétoldalú kapcsolatainkat. Hogy ezt megtehessük, a formális párbeszédnek az Európai Unió és Egyiptom között mielőbb folytatódnia kell. Az egyik prioritásunk az, hogy létrehozunk egy új cselekvési tervet, amely tükrözi az új szomszédsági politika célkitűzéseit, ahogyan azokat 2011. márciusában és májusában meghatároztuk. Ennek fényében a találkozó az egyiptomi munkacsoporttal, amelyre ősszel kerül sor, egyedülálló lehetőség lesz az Európai Unió számára, hogy megmutassa, hogy elköteleződött az egyiptomi demokratikus átmenet iránt. Az Európai Parlament bevonása is rendkívül fontos a Task Force munkájában, fontos, hogy konstruktívan vegyen részt abban. Egyiptom demokratikus átmenete azonban valójában az egyiptomiak kezében van. Az Európai Unió annyit tehet, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa őket, hogy elérjék ezt a nagyra törő célkitűzést. Köszönjük szépen! Elnök, köszönjük szépen Jánisz úrnak, most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók, Pötering úr három percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, Egyiptomban egy elnököt választottak erőszakmentes választási küzdelem során, ez üdvözlendő, és Egyiptom számára ez egy jelentős előrelépés. A néppárti frakció Egyiptom új elnökének, Mohamed Morsinak minden jót kíván, és reméljük, hogy jó együttműködés jön létre vele. Az új elnök első kijelentései rendkívül bátorítóak, amit elmondott a kisebbségekkel való viszonyáról, a keresztényekkel, koptokkal való viszonyáról. Ez egy példa mutató kérdés lehet az arab és muszlim világ számára. Morsi elnök még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egy kopt legyen a helyettese, ő legyen az elnök helyettes, és ezzel olyas valamit tenne, amely ellentétben áll az arab világból származó más kijelentésekkel, mint például, amit Szaúd-Arábia nagymuftia mondott, Said Abduh Alisz 2012. márciusában, és csodálom, hogy az alig kapott nyilvánosságot Európában és a világban, ugyanis ő arról beszélt, hogy az arab félszigeten valamennyi templomot le kell rombolni, és nem szabad új templomokat építeni. És hogyha Egyiptom más útra lép, és kifejezésre jutatja, hogy a vallás és a politika összhangban érhetnek, akkor ez egy új példa lenne arra, hogy a muszlim hit és a politika összeegyeztethetőek, és kifejezetten keresztényként mondom, hogy nincs keresztény politika, de van olyan politika, amely keresztény felelősségvállásról kapcsolódik össze. Ennek megfelelően nem lehet iszlám politika, de lehet olyan politika, amely az iszlám hittel kapcsolódik össze, amely az embert, az emberi életet állítja a középpontba. Ha így történik, akkor azt hiszem ez olyas valami, amely támogatásunkra kell, hogy találjon. Kedvező jel az is, hogy Morsi elnök a nemzetközi szerződéseket többek között a Camp David szerződés Szadat államelnök és Belgin között elismeri. Azt hiszem, hogy 80-ból származik ez a szerződés, és Mavroyanis úr jó lenne, hogyha hallgatná, hogy mit mondok, és kérem, hogy ezeket a pillanatokat vonják le a felszállási időmből. Tehát Izraelt el kell ismerni, és ez pozitív jel, de Izraelnek is mindent meg kell tennie, hogy a két államos szabályozás létrejöjjön, és a telepítési politika abba maradjék. És egy utolsó megjegyzésem, látjuk, hogy a civil társadalom Egyiptomban még problémákkal küzd NGO-k esetében a Konrad Adenauer alapítványt egy pernek vetették alá állítólagos illeges tevékenysége miatt, és az a per tovább folytatódik jelenleg is. Felszólítjuk az egyiptomi hatóságot, hogy szüntessék be ezt a pert, az Európából és a világból az egyiptomi civil társadalomért ott tevékenykedő emberek tevékenységét ismerjék el, hogy az egyiptomi civil társadalom is hozzájárulhasson a demokráciához és a békés fejlődéshez. Elnök, köszönöm Pötterünk kolléga, Pancéri úr következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Elmondhatjuk, hogy végre Morsi úr hivatalos kinyilatkoztatása, aki az Igazság és Szabadság pártjának elnöke, egy jelentős szakaszát jár zárta le az egyiptomi politikának. Az kinyilatkozás az eredmények közértétele előtt két vitatott ítéletet hozott az alkotmánybíróság. Az elsővel alkotmányellenesnek nyilvánították a politikai elszigettelést, amely Szafi jel jelöltségét vonta kétségbe, a második esetben pedig alkotmányellenesnek nyilvánították a parlamenti választási törvényt, és azért feloszlatták a parlamentet. Ennek kihatása lehet az alkotmányozó nemzetgyűlésre is, bonyolítja a dolgokat, még a legfelsőbb fegyveres erők bírósága, amely meggyengíti az elnök hatalmát, és az alkotmány elfogadása elé sok adályokat gördíthet. Morsi első nyilatkozatai, és ennek örülhetünk, egység és egyetértés, megbékítés jelzései voltak, ami pedig a külpolitikát illeti, ami azt illeti, hogy hű marad a létező nemzetközi szerződésekhez, most meglátjuk, hogy a szavakat követik-e tettek. Minden esetre a nagy bizonytalanság és instabilitás időszaka után az új elnök megválasztása végre új szakaszt nyithat, és így módon Egyiptom gyorsan a demokrácia és a jogállamiság útjára léphet, másrésztről pedig újra indíthatja a gazdasági rendszert, amely súlyos nehézségekkel küzd a pénzügyi válság óta. Éppen ezért világossá kell tenni az Európai Unió szerepét az Európai Unió Egyiptom Task Force révén is. Egyiptom legyen kész arra, hogy együttműködjön az új elnökkel, hogy megerősítsük bilaterális kapcsolatainkat, és az átmenet folyamatát segítsük, ugyanakkor meg kell haladni a gazdasági ö, ö, gyengeségeket, amelyek az ország stabilitását fenyegetik. Köszönöm. Köszönöm, Pancéri kollega. Most pedig Sáka asszony kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyiptomi népet támogatjuk, támogattuk, és sokan mások is a világban, amikor az első alkalommal választották meg a demokratikus módon az elnököt, aki ráadásul nem is a katonaságot képviseli, legalábbis így tűnik. Ugyanakkor a katonaság feloszlatta a parlamentet, és ekkor támogattuk az egyiptomi népet, tudván tudva, hogy hosszú az út eh, a demokráciáig. Az a kérdés, hogy Mursi mit fog megváltoztatni? Például betartja a jogállamiság eh, rendjét, jelenleg nincs jogállamiság, illetve megosztja a hatalmi ágakat. Voltak éppen Egyiptom ma még katonai hatalom alatt áll. Azt kérjük Murszitól, hogy szüntesse meg a, a háborús a rendkívüli állapotot, és engedje ki a politikai elítélteket. A katonai bíróságok tevékenységét meg kell szüntetni, és minden egyiptomi emberi jogát tiszteletben kell tartani. Az EU főképviselő asszonya, Eston asszony, fontos, hogy kapcsolatban maradjon Egyiptommal, és az is fontos, hogy egy olyan parlament jöjjön létre, amelynek tagjait szabadon választják, és amely valódi jogalkotó jogos, jogosítványokkal rendelkezik. Az EU több piaci hozzáférést biztosít az egyiptomi gazdaságnak, különösen akkor, hogyha az emberi jogokat biztosítják, és a nők jogát biztosítják, mindent kit szívesen támogatunk ezen nehéz, de fontos átalakulási folyamatban, azért, hogy ez az átalakulás megérdemelje a forradalom szót, ahol tényleg az elnyomásból a szabadságba lépett tovább az ország. Köszönöm Sárkász, hogy most pedig Benarab Atu kapszult másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mubarak bukása óta, 2011 óta Egyiptomot a fegyveres erők legfelsőbb bírósága vezeti, jogalkotási tevékenységet végez és alkotmányt is alkot. Június 24-én morsi választották elnök, és sok egyiptomi számára Morsi megválasztása törékenyé teszi az egyiptomi jogállamiságot, javasolták az egyiptomi képviselők egy rendelkezés megreformálását a nők vállására vonatkozóan a, megtiltanák a nőknek, hogy egyáltalán a várost kérelmezhessék. A nők nélkül nem lesz lehetséges Egyiptom demokratikus átalakulása. A sárja esetében sok nő kért a nőkre vonatkozó kárta létrehozását, amely alapvető jogokat biztosít a nőknek a gazdasági életben, a képviseletüket a kormányban és a törvény előtti egyenlőségüket. Az egyiptomi törvényhozásnak védenie kell a nőket az erőszak valamennyi formájával szemben. Támogatnunk kell ezeket a jogos követeléseket. Eston asszony milyen intézkedéseket kíván foganatosítani, hogy Egyiptomot elkísérje a demokratizálódás útján? Hogyan tudjuk, tudunk megfelelni ezen nők aggodalmainak? Kollégin. Elnézést, asszonyom, kedves Benarab Attu kolléganő. Végére ért a felszólalási idejének. Megpróbáltam jelezni önnek egyébként, hogy beszéljen lassabban, mert a tolmácsok nem tudják követni csak kalapálni tudok, vagy el kell vennem a szót öntől, de egyébként is lejárt a felszólalás ideje. Tanok úr, következik egy percre. Elnök úr, Morsi az első demokratikusan választott elnök. Nagy lépés ez Egyiptom életében, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy Morsi két fontos ígéretét betartsa. Egyrészt az Izrael való békatárgyalásokat fenn kell tartani, és Továbbra is eh, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fenntartható béke megállapodás működjön a két állami megállapodással. Másrészt pedig a nem muzulmán kisebbségeket meg kell védeni, így a kopt kisebbséget is, amit a, azon a eh, támadások ellen, amelyet a szalafi kisebbség, szalafiak, eh, szalafisták indítanak ellenük. Ezen felül pedig az, hogy a muzulmán testvériség eltávolodik a sariához orientálódó iráni típusú ö, Isten állam kialakításától üdvözlendő, hiszen ez az egyiptomi gazdaság és az egyiptomi társadalom kárára válna és összeomlását okozna. Köszönöm szépen, tanok kollega. Matthias asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új egyiptomi elnök megválasztása a Mubarak utáni időszakban jó hír. De nem szabad, hogy illúziókba ringassuk magunkat, ezen elnök választás egyáltalán nem zárja le az átalakulás folyamatát Egyiptomban. Joggal hangzott el, hogy a parlament feloszlatása az elnök választás előtt sok kockázattal jár. Most a haderők legfelsőbb tanácsának kezében van a hatalom a jogalkotói, hatalom pedig az elnök hatalmára korlátozódik, és még az alkotmány módosítás lehetőségét sem definiálták. aggályosnak tartjuk ezt a helyzetet, és ez jogos, hiszen fennáll annak a veszélye Egyiptomban, hogy visszatérnek a múltba, és a katonaság ragadja magához a hatalmat. Nem mi fogjuk a változásokat kiváltani Egyiptomban, de ha változás folyamat az eddig támogatnunk kell ezt, hiszen demokratikus legitimációt kell neki biztosítani. Matthias, ez folgt für egy minút. Köszönjük szépen, Beller kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Még tegnap este megtanultam az egyiptomi keresztényektől, illetve tudatták velem ők, hogy még mindig aggasztja őket a a hazájuk helyzete. Az új elnök Morsi gesztusai és nyilatkozatai nem igazán tudták megnyugtatni őket, hiszen a muszlim testvériség a Mubarak rezsim bukása óta legalább háromszor megszegte ígéreteit nagyon fontos pillanatokban. Továbbá a keresztény kisebbség jogi helyzete és egy nagyon fontos kérdés. Fontos lenne ezt az EU-egyiptomi kapcsolatok fenntartása során szem előtt tartani. Továbbá szeretném a az izrael megkötött béke megállapodásra is felhívni a figyelmet, ennek betartása fontos. Az izraeli déli határ védelme a jövőben rendkívül fontos kérdés lesz. Köszönjük szépen Belder kollégának, egy percben Obermeier kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok egyiptomi keresztény attól tart, hogy az újonnan megválasztott elnök kell Morsi, valaki a muszlim testvériség tagja, egy iszlamista ország alakul ki Egyiptomban, a koptok teszik ki az egyiptomi lakosság 10-20 százalékát, kb. 10 millióról beszélünk, nem mindenki meri felvállalni vállalás, vallását közülük. Megszokták az elnyomást, de egy iszlamista országban gyakorlatilag jogtalanokká válnának gyakorlatilag állami szintre emelkedett a diszkriminációjuk. A véres támadások a keresztények ellen magukért beszélnek, fontos lenne, hogy Esten asszony egy delegáció élén odautazzon és elemezze a keresztények helyzetét Egyiptomban. Emellett az Európai Uniónak az egyiptomi támogatási pénzeket össze kellene kötni az emberi jogok betartásának kérdésével is. Köszönjük szépen Obermeyer kollégának, a többi felszólaló következik. Milán Mon kolléga következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a legutóbbi egyiptomi elnökségi, elnöki vála, választások nagyobb problémák nélkül zajlottak, és hogy az eredményeket elfogadták, elismerték. Egy dolog azonban világos, ezek a választások és a ö, katonai tanács által meghozott döntések világosan mutatják, hogy végül is egy duális hatalmi rendszer van kialakulóban Egyiptomban. Nagyon nehéz helyzetről van szó, két hatalmi centrum, hatalmi központ alakult ki, fontos, hogy ezek között párbeszéd létezzék, és egy átmenet alakuljon ki a demokratikus normalitás felé. Örülök annak, hogy végre megalakul egy kormány Egyiptomban, remélem az képviseli majd a társadalom széles spektrumát, Egyiptom ugye egy pluralisztikus társadalom. Fontos az is, hogy egy új alkotmány szülessen Egyiptomban. Bízom benne, hogy egy többpárt rendszer demokratikusan működő többpártrendszer alakul ki, amely védi a kisebbségek jogait is. Többen is elmondták, mennyire fontos a keresztény kisebbség Egyiptomban, az ő jogait mindenképpen tiszteletben kell tartani, semmiképpen sem szabad őket diszkriminálni. Egyiptom fontos ország az arab világban és az egész régióban, ami ott történik, kihatással van az egész régióra. Egyiptom lehet példaértékű, ezt Pötering úr is elmondta már, és fontos, hogy az egyiptomi politikai erők tisztában legyenek azzal, milyen fontos, hogy milyen döntéseket hoznak, és hogy ennek kihatása lesz nem csak az egész régióra, hanem világszerte. A hatályban lévő nemzetközi megállapodásokat továbbra tiszteletben kívánja tartani Egyiptom, ezt üdvözlendőnek tartom az Euró Európai Uniónak szerepet kell vállalni az egyiptomi egy- eseményekben. Egyiptom fontos ország a mediterrán térségben. Nyomon kell követnünk az ottani történéseket, de természetesen nem szabad az értékeink védelméről lemondanunk mindeközben. Szolidaritásomról szeretnék tanúbizonyságot tenni a Konrad Adenauer alapítványjal. Ők hónapok óta nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönjük szépen. új következik, kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Igazi drámai átalakulásokat élünk meg Egyiptomban, hiszen az elnök választása párhuzamosan az új alkotmányról szóló vita is elkezdődött, miközben a parlamentet feloszlatták. A katonai rezsim ellenzéke nyerte meg bár a hatalmat, de a katonaság még továbbra is a hatalmat kezében tartja, de ennek ellenére a pozitív változásokat kell látni. Az Európai Unió feladata az, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a demokratikus átalakulás és átmenet sikeres legyen. Ez egy fontos kihívás lesz, az lesz egy fontos kihívás, hogy az, az ország gazdaságilag is lábra álljon, a turizmus szinte összeomlott, az államkassa üres. Tudni szeretném, hogy a főképviselő asszony hogyan szerültne ahhoz hozzájárulni, hogy az egyiptomi gazdaság új lendületbe jöjjön, és mi a demokratikus átalakulás előfeltétele. Köszönöm Elkadrai kollega, most pedig Karim kollega kap szót egy percben. Elnök úr, köszönöm szépen. Nemrégiben tértem vissza <clears throat> egyiptomi látogatásomból, ez még az elnök választás előtt jártunk egy több kollégával, és nagyon feszült, nehéz volt a helyzet. Hatalmi harc zajlott, a alkotmányt még nem alakították ki, a parlament, tehát akkor még működött. Lehetőségünk volt arra, hogy a parlamenti képviselőkkel párbeszédet folytassunk, és be kell eh, vallanom önnek, elnök úr, hogy nem bíztam abban, hogy ezek a képviselők a nyitottság és liberalizáció agendájáért szárnak síkra, aggódtam a nők és a kisebbségek jogaiért. Mi az EU feladata, amikor <clears throat> Egyiptomot akarjuk támogatni? Támogatnunk kell Egyiptomot, de nem úgy, hogy azok, akik hatalmon vannak, kiírthassák az alternatív vélekedéseket nem, az olyan demokratikusan megválasztott képviselőket kell támogatni, akik a szabadság és az alapjogok alapján állnak. Pöter Ingúr keresztényként beszélt, én muzulmánként beszélek, ugyanazt a nyelvet beszéljük, az a, alapvető humanitás nyelvét, és hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy ez terjedjen el Egyiptomban. Köszönöm szépen, Karim képviselő. Most pedig Vigenin képviselő for two minutes, két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Kezdettől fogva tudtuk, hogy az egyiptomi átmenet hosszú lesz, lesznek fénypontjai és lesznek hullámvölgyei. Intézményes bizonytalanság, a gazdasági válság, a katonaság szerepvállalása és az iszlamisták ezek mind-mind kihívásokat jelentenek, ugyanakkor azonban az elnök választásokat megszervezték és megtartották. Megmutatkozott, hogy a demokratikus erők többséget élveznek Egyiptomban. Azt hiszem megtanulták a múlt leckéjét, levonták a múlt tanulságáit. Morsi elnöknek nagyon nagy a felelőssége, egységesnek kell fenntartani a nemzetet, biztosítania kell a kisebbségek jogait. Szerintem esélyt kell neki adnunk, e, fel kell ismernünk, hogy ő a stabilitást szavatolja az országban, és megtette az első ígéretes lépéseket is. Most a következő parlamenti választásokra kell koncentrálnunk, meg kell próbálnunk támogatni a demokratikus és liberális előket, annak érdekében, hogy ne arasson hatalmas győzelmet az iszlamista erő, főként a szalafistákkal kell óvatosnak lennünk. Továbbá itt van a fegyveres erők tanácsa is, amelynek távoznia kell a hatalomból, a hatalomnak a nép kezében kell lennie. Ez a mi feladatunk, amelyet együtt kell elérnünk a bizottságnak, a tanácsnak, az új Szomszédsági politikánkat pedig úgy kell kialakítanunk, hogy támogassuk általa ezt az átmenetet, valamint az ország gazdaság és társadalmi fejlődését, és nem szabad, hogy visszavezessen bennünket az a tény, hogy az elnök most a muszlim testvériség képviselője. Őt és bármely hatalmon lévő politikai pártot a tették alapján kell megítélnünk, és nem pedig annak alapján, hogy mire számíthatunk a részükről, politikai hátterük és múltjuk alapján. Köszönjük szépen Vigenin kollégának, mondja az elnök, és most a spontán felszólalások következnek, azaz a Catch the Eye. Howitt kolléga kap elsőként szót. Szerepeltem a listán, de szívesen hozzászorulok a vitához. Sokan attól félünk, hogy az elnökségi elnökválasztás késedelme, illetve eredményének kihirdetése azzal magyarázható, hogy manipulálták az eredményeket. Teljesen világos, hogy átalakulás történt ebben az országban most az eredmények fényében, és ezt üdvözölnünk kell anélkül, hogy egy vagy másik politikai párt mellett szállnánk sí, síkra. Fennállt annak a veszély, hogy az arab tavasz változása megakad Egyiptomban, de úgy hiszem, hogy jó úton halad Egyiptom. Én is találkoztam több képviselőtársammal, a muszlim, muzulmán testvériség képviselőivel, és ők elkötelezettek a kisebbségek vagy a nőjogok mellett. Nem hiszem, hogy <clears throat> agresszíven kell fellépnie akár a politikai iszlám ellen is, és sokkal inkább bíznunk kell abban, azokban az ígéretekben, amelyeket nekünk adtak, és így támogatni kell őket abban, hogy az arab tavasz lendületét tovább vigyék. Köszönöm szépen, Haik, Haut kollega, most pedig Sargentini asszony kap szót voorzitter ik heb eigenlijk een verzoek aan u. elnök úr egy kérésem lenne önhöz megtapasztaltuk az egyetemi választásokat, és örültünk, hogy első alkalommal választottak szabadon elnököt, Morsi úrot. Nehéz volt megkezdenie tevékenységét, hiszen számos hatáskörtől megfosztották, éppen ezért javasolnám, hogy az Európai Parlament hamarosan hívja meg ide Marsi elnököt, hogy ő közvetlenül szólhasson hozzánk, illetve Egyiptom felé is jelzést küldhessünk, hogy itt valóban szabadon megválasztott elnökkel folytatunk párbeszédet, és őt tekintjük partnerünknek, nem pedig az egyiptomi hadsereget. Ez a kérésem, és hogyha az Európai Parlament egy ilyenfajta kéréssel előáll, akkor azt hiszem, hogy az egyiptomi lakosság és elnök érdekét is szolgálják ezzel. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szergentini asszony, ezzel vége van a spontán felszólalások sorának, most pedig a vita végén Mávro Jánisz kolléga kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy csak néhány szót szóljak azon felszólalások kapcsán, amelyeket hallhattunk a tisztelt képviselőktől először is, ami a külső támogatást kapó civil társadalmi szervezetek ellehetetlenítését illeti, ez nagyon aggaszt bennünket, ugyanis a civil szervezetek minden demokratikus társadalomban fontos szerepet játszanak. A civil társadalom támogatása kulcsfontosságú eleme az új európai szomszédsági politikánknak, mint önök is tudják. A külügyi szolgálat nagy figyelemmel kísért az eseményeket, és esten főképviseli asszony mély aggájairól számolt be, a, számolt be, ami az egyiptomi civil társadalmak helyzetét illeti. Kétszer is nyilatkozott erről, és itt a parlamentben is elmondta, hogy aggódik a helyzet miatt. A 2012. februári külügyi tanács is napirendjére tűzte ezt az ügyet, illetve következtetéseiben szólt arról. Emellett hangot adtunk aggájainknak több ízben is Egyiptommal szemben, és kértük hogy a nyomozásokat állítsák le, amíg nem fogadnak el új civil társadalomra, civil szervezetekre vonatkozó jogszabályt. 2013 áprilisára halasztották a pert az említett ügyben, és továbbá nem korlátozzák a civil szervezetek munkatársainak utazási lehetőségeit. Az Európai Külügyi Szolgálat, mivel ejtették a vádakat, továbbra is nagy figyelemmel kíséri az ügyet, és fenntartjuk a kapcsolatokat az egyiptomi hatóságokkal, a civil szervezetekkel, amerikai partnereinkkel, hogy nyomon kövessük az eseményeket a jövőben. Többen kiemelték, hogy mennyire fontos, hogy Egyiptom betartsa az izrael kötött megállapodását, bilaterális megállapodását. A főképviselő asszony mindenképpen odafigyel erre a kérdésre. Mindahogyan önök is tudják, az új egyiptomi elnök leszögezte, egyértelműen leszögezte, hogy be fogja tartani a megállapodás rendelkezéseit. Természetesen figyelnünk kell a helyzet alakulására, és látnunk kell, mennyire fontos ez a kérdés. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek ezt a gyümölcsöző eszmecserét az egyiptomi helyzetről és Egyiptom eh, közeli jövőjéről Morsi elnök megválasztása után. A jövőbeni fejleményeket is mindenképpen szoros figyelemmel kell kísérnünk. Tisztelt képviselők, én is úgy hiszem, mint ahogyan önök is, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy eh, támogassa az emberi jogokat világszerte. Egyiptom egy nagyon fontos példa erre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk a demokratikus átmenetet, és fontos, hogy az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok továbbra is a figyelem középpontjában álljanak Egyiptomban. Ahogyan Pötering úr nagyon helyesen elmondta, és szeretném eh, kifejezni azt, illetve elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem az ön hozzászólását. Mindenképpen figyelembe fogjuk venni azt, amit ön mondott a további munkák során. Figyelmet kell fordítanunk természetesen a vallásszabadságra, a lelkiismereti szabadságra, is nem szabad megfeledkeznünk a nők jogairól sem. Ez is természetes. Esten asszony nevében biztosíthatom önöket, tisztelt képviselők, hogy az Európai Unió a lehető legnagyobb figyelmet fordítja Egyiptomra. Várjuk az együttműködést az új elnökkel és a jövőben megalakuló kormányjal. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, köszönjük szépen Mávro Jannis szórnak. Ezzel a vitát lezárom erről a témáról. A következő ülés holnap csütörtökön, július 5-én lesz a napi rendet közzétettük, és az Európai Parlament weboldalán is olvasható. A kollégáknak